szerint most a következő jelentés rövid ismertetésére kerül sor. Zdanoka asszony és Brinkevics Üte asszony jelentéséről van szó. A szakmai és a magánélet összeegyeztetéséről a munka erőpiaci feltételek javításával. Zdanoka asszonynak adom meg először a szót. Köszönöm elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt biztos úr. Szóval, ez a jelentés azokkal a szükséges változásokkal foglalkozik, amelyek azt teszik lehetővé, hogy a férfiak és a nők ugyanolyan bért kapjanak, és ugyanúgy részt vehessenek a családi életben, és jogalkotói és nem jogalkotói intézkedések kombinálásával lehet elérni azt, hogy jobban összetudják egyeztetni a nők és a férfiak a munkát és a magánéletet, tudjanak a barátaikkal, a családjukkal is időt tölteni. A munkaerőpiacnak rugalmas megoldásokat kell kínálnia, és megfelelő bérezést, a nőknek és a férfiaknak. Az EU-nak sürgősen el kell fogadnia a munka és a magánélet egyensúlyára vonatkozó szakpolitikát egy egyre sokszínűbb társadalomban. A jelentésben felhívást intézünk a bizottsághoz, hogy egy sor jogalkotó javaslattal is álljon elő a gyermekgondozási szabadság anyai és apai vonatkozásaira, illetve az ápolási szabadságra vonatkozóan. Fontos, hogy megfizethető és rendelkezésre álló gyermek elhelyezési intézmények álljanak rendelkezésre, illetve a beteg és idős emberek gondozását is megoldják. A válság miatt egyre több a dolgozó szegény Európában. Ezek az emberek egyre többet dolgoznak, időnként több munkahelyük is van, és így sem mindig tudnak tisztességes keresethez jutni. Nagyon fontos, hogy minden munkavállaló méltányos díjazásban, bérezésben részesüljön, és hogy megfelelő megoldások alakuljanak ki a családi élet összeegyeztethetőségéhez. Végül pedig a munkaerőpiaci feltételek csak akkor valósulhatnak meg, hogyha az egyenjogúságot és a, az életminőséget a munkahelyen és a munkahelyen kívül egyaránt támogatják, és a társadalom az egyenlőtlenségek felszámolására törekszik mindenütt mi társelődóként a foglalkoztatás és a nőjogi bizottsági szavazásokkal nagyon elégedettek vagyunk. Nagyon sajnálatosnak tartjuk azonban, hogy nagyon sok helyen kértek részenkénti szavazást. 11 civil szervezeti hálózat dolgozott 2012 óta együtt annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet az EU szerte a nők és a férfiak előtt álló akadályokra a szakmai és családi élet egyensúlya terén. Minnyáján azt kérik önöktől, hogy teljességében szavazzák meg ezt a jelentést. Én bízom benne, hogy ezt a kérést nem fogják a kollégák figyelmen kívül hagyni. Köszönöm. Most pedig Blinkevics Ute asszonynak adjuk át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a társjelentéstevőnek, Danuka asszonynak, illetve mindenkinek, aki hozzájárult a közös munkához. Ez az Európai Parlament reakciója a bizottság úti tervére olyan döntésekre vonatkozóan, ami hozzájárul a munka és a magánélet között egyensúly kialakításához, különösen kisgyerekes családok esetében. Egy nyilvános konzultáció zajlott a bizottság felhívására a szociális partnerekkel együtt. Ez nagyon fontos téma, és azt várjuk most az Európai Bizottságtól, hogy egy jogalkotási javaslattal éljen ezzel a témával kapcsolatban. Sürgető téma ez a tagállamok számára, ugyanis ez mindannyiunkat egyaránt érint. Idén júniusban a tanács elfogadta a nemek közötti esélyegyenlőségre vonatkozó dokumentumot és jogalkotási intézkedésekre szólított fel, amelyek a férfiak és a nők számára egyenlő esélyeket támasztanak annak érdekében, hogy a munkát a magánélettel össze tudják hangolni. Szerintem ezen a területen közös célunk van, ezért felszólítjuk a bizottságot, hogy az anyasági szabadságra vonatkozó irányelvvel kapcsolatban, illetve a gondozókról szóló irányelvre vonatkozóan is ambiciózus javaslatokkal éljen, és megfelelő javadalmazást és szociális védelmet biztosítson a gondozók számára illetve a szülői szabadságra vonatkozó irányelvre is tegyenek javaslatot annak érdekében, hogy az apák is legalább két hét fizetett szülői szabadságra mehessenek, illetve hogy négyről legalább hat hónapra kibővítsék a fizetés nélküli szülői szabadságot. A nők munkaerőpiaci integrációja nagyon fontos a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelemben. Hogyha a nők tovább maradnak a munkaerőpiacon, biztosítanunk kell, hogy a magán és, eh, magánéletet és a munkát össze tudják hangolni. Fontos azt is bátorítani, hogy a szabadsággal kapcsolatos rendelkezéseket összehangolják a tagállamokban. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Európa nagyon gyorsan előrekszik, ezért a családoknak több időt kell biztosítani, hogy azt az időt otthon tölthessék családi körben. És ez hozzájárul a születési ráta növeléséhez is. Előfordul ugyanis, hogy a nők úgy döntenek, hogy nem szülnek gyereket egyáltalán, vagy nem vállalnak több gyereket, hogyha nem látnak lehetőséget arra, hogy összehangolják a munkát a magánélete. Nem is meglepő, hogy nagyon sok országban csökken a születési ráta. Ezért nagyon fontos, hogy családbarát hangulatot alakítsunk ki, a munkáltatóknak pedig rugalmas munkaidőt kell biztosítaniuk, illetve a nemek között közötti egyenlőséget, illetve a családi feladatok megosztását kell biztosítani a férfiak és nők között illetve az összes jogalkotási és nem jogalkotási intézkedést is fel kell használni arra, hogy megoszthassák a feladataikat. Meg kell teremteni a megfelelő feltételeket a gyermekellátáshoz, a barcelonai célokat kell a tagállamokban megvalósítani, annak érdekében, hogy össze lehessen hangolni a munkát és a magánéletet. Nincsen egyetlen megoldás mindenki számára, nagyon fontos tehát, hogy mindenkinek a saját személyes és munkahelyi szükségleteit figyelembe vegyük. Hiszek benne, hogy a kollégák a különböző frakciókban felismerik ennek a témának a fontosságát olyan üzenetet kell küldenünk a polgároknak, hogy a problémáik felett nem hunyunk szemet, támogatnunk kell tehát, és kérem, hogy támogassák ezt a jelentést. S'agissant de brève présentation, nous passons directement à la procédure de catch Most következik a catch the eye eljárás. Szóljana asszony kezdi, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hogy elkészítették ezt a jelentést. Az EU demográfiai helyzete negatívan alakult, intézkedésekre van szükség e kihívások kezeléséhez. Egyetértek azzal is, hogy a családpolitik politika terén változtatni kell a feltételeken, és az a tagállamokhoz fordulva azt kell kérnünk, hogy család a politikát folytassanak, hogy az ápoló tevékenység elismerésre kerüljön. Nem feltétlenül anyagi kérdésről van szó, hanem a bizalom légköréről az Európai Parlamentnek a bizottsághoz is fordulnia kell, hogy minden fajta ö, ö, kapcsolatban ö, érvényesüljön mindez. Ward asszony következik most. Um, I'd like to thank... Szeretnék köszönetet mondani kollégámnak, kollégámnak a munkáért. Tudom, hogy időigényes volt. Rendkívül fontos hogy ez a jelentés egyértelmű állást foglaljon a megszorítások, illetve különbségek ellen. Rámutat arra a szomorú valóságra, hogy a bizonytalan állások főleg a nőket sújtják, valamint a szociális szolgáltatások visszaszorítása is. Éppen ezért az Európa Bizottságnak lépést kell tennie ezen területen. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy az Európai Unió a társadalmi igazságosságot és a nemek közti egyenlőséget hogyan mozdítja elő a fő értékeink mellett ki kell állnunk. Munkáspárti képviselőként a feladatunk az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen fontos munka született eddig itt a parlamentben ezen a területen, és fontos, hogy az Egyesült Királyságban az állampolgárok továbbra is élvezhessék az európai jogban megtalálható szociális jogokat. Marias képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Az eddigi kezdeményezések, európai, illetve nemzeti szinten meghozott intézkedések, amelyek célja a magán és a család élet összeegyeztethetősége, eddig nem vezettek eredményre. Még mindig azt látjuk, hogy a nemek közti különbségek egyre fokozódnak, és a nők számára nagyon nehéz a munkát és a család életet összhangba hozni. Ennek különböző okai vannak, különböző okokból a nők továbbra is rosszabb helyzetben élnek a munkanélküliségi ráta a nők esetében 28 százalék, tehát sokkal jobban sújtja őket, mint a férfiakat, ezért különböző intézkedésekre van szükség, amelyek az európai tagállamokat sújtó kihívásoknak megfelelnek. A déleurópai országokban nehezebb a helyzet, és nehezebb a különböző területeket összhangba hozni. Köszönöm, Jakobsics úr. Köszönöm, Elnök asszony. Ö, szeret, tetszett nekem, hogy hogyan reagált, amikor újra spontán hozzászólást akartam intézni. Én gyakran jelentkezem spontán hozzászólásra. Hadd mondjam el, hogy mi a tapasztalatom. 25 éve dolgozom egy konzervatív országban, Horvátországban, és igyekszem a nemi egyenjogúságot és a munkaerőpiaci egyenlő viszonyokat megvalósítani. és mindig igyekeztem a listánkon egyel több nőt szerepeltetni, mint ahány férfit Ennek a jelentésnek kiváló az üzenete, és mindig szövetséges maradok akkor a sok férfival kell majd tárgyalnia. López úr, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. A neoliberális politikák, valamint a megszorító politikák szegénységet idéznek elő az Európai Unióban, és ez nagyon komoly társadalmi visszalépést is jelent. 125 millió szegény ennek az eredménye, 30 millió munkanélküli, és egyre nagyobb különbségek a vagyon a gazdagság elosztásában. A társadalmi vívmányok visszaszorulnak, a kollektív szerződések háttérbe szorulnak, a dereguláció a munkaidő terén, a bizonytalanság, a privatizáció, az állami szolgáltatások privatizációja van napirenden. Az anyasági irányelv esetében sem százszázalékos a, a juttatás most pedig megpróbálnak sokan egyfajta szociális leplet vonni az irányel fölé, és így fellépni az egyenlőtlenségekkel szemben, amelyek a munkavállalókat sújtják. Ezt a célt csak úgy fogjuk elérni, hogyha eltávolodunk a jobboldali politikáktól. Urtasun úr nincs itt, úgyhogy Jakovsics úr most csökkent a férfiak aránya. Sebastian kollega következik. Tessék, uram! Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon keveset tudok most már mondani, szerintem eléggé világos a helyzet, természetesen. Annak érdekében, hogy a munkát és a magánéletet össze lehessen hangolni, ahogyan elhangzott, már nagyon egyértelmű intézkedésekre van szükség. Az Európai Bizottság politikája eddig megpróbálja elrejteni és félretenni olyan dolgokat, amelyeket már kértünk például a szülői, illetve az anyasági szabadsággal kapcsolatban. És azt gondolom, hogyha ezt az irányt, ezt nem változtatják meg az Európai Bizottság munkájában, természetesen soha nem lesz valódi összehangolás, valódi lehetőség arra, hogy összehangoljuk a munkát és a magánéletet. Ne felejtsük el, hogy az alapvető fontosságú az esélyegyenlőség szempontjából ez megjelenik az európai szerződésekben is. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Polcsák. Polcsák kollega. Děkuji za udělení slova, paní předsedkyně. <clears throat> Já na té zprávě Köszönöm szépen, hogy megadta a szót, elnök asszony. Én magam is pozitív lendületet látok ebben a jelentésben, amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet jobban összeegyeztetni a munkát és a magánéletet. Azonban látok negatív szempontokat is. Véleményem szerint a munkajog túlságosan sok szabályozott vonással rendelkezik, és szerintem az Európai Parlamentnek nem szabad ezt a paternalist álláspontot képviselnie a munkajogi viszonyokkal kapcsolatban. Kollektív megállapodásokról beszélünk, kollektív tárgyalásról, és nem szeretném, hogyha az Európai Parlament egyfajta szakszervezetté válna, az összes munkaerőpiaci jogalanyjal kapcsolatban. A szubszidiaritást azért ne hagyjuk figyelmen kívül, ami a tagállami tevékenységeket illeti. Én ezzel kapcsolatban fenntartásokkal élek. Aréna asszony, köszönöm amikor arról beszélünk, hogy az Európai Parlament ne legyen szakszervezet, azt kell, hogy mondjam, hogy a szakszervezetek állandó követelése ellenére, nemzeti és európai szakszervezetek követelése ellenére a bizottság 2015-ben úgy döntött, hogy a gyermekgondozási szabadsággal kapcsolatos irányelv átdolgozásáról lemond, pedig az nem volt korszerű. Most külön szeretnék köszönetet mondani a két előadónak. Úgy találom, hogy komplett, kiegyensúlyozott és korszerű ez a jelentés. Jogalkotói hozzáállást javasol, a szülői szabadság, anyasági, apasági szabadság terén, és garanciát javasol azon gyerekek azoknak a gyerekeknek a számára, akiknek nincs óvodájuk vagy bölcsödéjük, hogy a szegénységből kitörhessenek, és alap ö, szociális jognak ö, számítana a jelentés alapján ez az egyensúly. Köszönet még egyszer. Köszönöm, Doncsa asszony. Európa se confruntă cu o mare provocare, respectiv schimbările... Köszönöm, elnök asszony. Európa egy komoly demográfiai változással néz szembe, magasabb a várható élettartam, ugyanakkor a születési ráta alacsony, a nők egyre, keves, egyre később szülnek, a családi struktúrák is megváltoznak, újfajta kapcsolatrendszerek vannak, és a migráció jelensége is köztünk van. A válság miatt csökkentették a költségvetést az olyan politikák számára, amelyek célja a magánélet és a család és a munka összeegyeztethetősége volt. Pozitív politikákra van szükségünk, hogy a demográfiai megújulást támogassuk, és a gondozási lehetőségeket is jobban kiépítsük, illetve a társadalmi, a szociális ellátórendszereket. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak ezen dokumentumért, amely rámutat mindazon lényeges elemekre, amelyek a munka és a családi élet összeegyeztethetőségével kapcsolatosak. Köszönöm, és Negrescu úrral zárjuk Viața privată și cea profesională este din ce în ce mai greu de... Köszönöm szépen, a családi és a szakmai élet összehangolása egyre nehezebbé válik. A fiataloknak ugyanis akár több munkahelyet kell vállalniuk azért, hogy el tudják tartani a családjukat. Nagyon sokan túlórázni kényszerülnek, és egyre stresszesebb a munkavégzés. HR-ben dolgoztam korábban, és nagyon sokan nagyon sok olyan emberrel beszéltem, aki sajnálta, hogy nincs több ideje a magánéletére. Nagyon gyakran a munkáltatók a munkavállalók magánéletére is nyomást gyakorolnak, ezért nagyon fontos, hogy rugalmasabbak legyünk, olyan mechanizmusokkal rendelkezzünk, amelyek a munkáltatók intézkedéseit tudják ellensúlyozni. Az Európai Bizottság javaslata ambiciózus, és természetesen a kiegyensúlyozott családi élet nagyon jó szakmai élethez vezethet. Nous avons conclu le Ezzel véget ért a KSDI, és akkor a biztos úrnak adom vissza a szót. Thank you, Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Mindenek előtt kedves kollégáim, Marian Tyson és Vera Jurova biztos kollégáim nevében szeretnék köszönetet mondani Zdanoka és Blinkevicsute asszonyoknak. A bizottság az önök értékelésének nagy részét osztja. A gyermeknevelés, gyermekek ápolása már egyáltalán nem csak a nők feladata. Minden ember nevelhet gyereket, Igazából nagyon sok férfi szeretne is több időt tölteni a családjával, de sajnos nincs erre lehetősége. A bizottság úgy ítéli meg, hogyha egy nő aktívabb akar lenni a munkaerőpiacon, kihasználva a magas képzettségét, lehetőséget kell, hogy kapjon erre. Még akkor is, amikor Gyermekei születnek, vagy rokonok megöregednek, megbetegednek. Természetes, hogy ilyenkor több időt kell otthon töltenie egy anyának a gyermekeivel, a rokonaival, családtagjaival. A jelentés jól egészíti ki a saját kezdeményezésünket az egyensúly helyreállítására. Üdvözöljük a Foglalkoztatási és Nőjogi Szakbizottságnak ezt a jelentését, nagyon érdekes opciókat vázolnak fel a bizottságnak. Most az a célja, hogy holisztikusabb megközelítésbe helyezze a munka és a család élet egyensúlyának kérdését, szakpolitikai eszközökre is gondolunk, iránymutatás, monitorozás, benchmarkok kialakítása, de ez nem elegendő. A jogalkotási eszközöket és a szakpolitikai eszközöket egyaránt korszerűsíteni kell, minek előtt annak érdekében, hogy a férfiak és a nők is kihasználhassák képességeiket a munkaerőpiacon, másodszorban, hogy megfelelő képesítést szerezhessenek, harmadsorban a diszkrimináció letörése érdekében, negyedrészt pedig a, a nemi alapon kialakult marginalizációs szegénység felszámolása érdekében jogalkotás és nem jogalkotási összetevői is vannak a javaslatunknak. A gyermekek születésétől a tinédzserkorig folyamatosan megfelelő gyermekelhelyezési infrastruktúrákat kell biztosítani annak érdekében, hogy értelmes választás előtt állhassanak a szülők. a jelenlegi szendvics generáció természetesen az idős családtagok ápolására is kell, hogy gondoljon valós szükségletekről van tehát szó. A második konzultáció zajlik most a szociális partnerekkel, megpróbáljuk megtalálni a megfelelő EU jogalkotási ö, utat, és széleskörű társadalmi konzultáció is zajlik, idén februárban zárul. a szakértők és kulcsszerepvállalók véleményét figyelembe vesszük a nem jogalkotási eszközök kialakításánál, szakpolitikai iránymutatás, monitorozás, a pénzek jobb felhasználása és ismeretek megosztása. Természetesen a szociális partnerek jogait nem érintve a bizottság kezdeményezőként lép fel. Ha a szociális partnerek nem kívánnak tárgyalni, akkor a bizottság effektív jogalkotási és szakpolitikai kereteket igyekszik majd kialakítani a munkaprogramunkban megtalálják majd ennek az elemeit, és kérem támogassák ezt a, az erőfeszítésünket. Tehát a dolgozó nők és férfiak között az egyensúly nagyon fontos szempont marad számunkra. Köszönöm a figyelmüket. A vita ezzel lezárult, a szavazásra holnap kerül sor. A napirend szerint egy utolsó vita következik most, illetve a, az eljárási szabályzat 163. cikke szerinti egyperces hozzászólás.